Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlök mindenkit az Ember Szakbizottság ülésén. És kezdjük a 17-es napi rendi ponttal az Európai Gazdaságpolitikai Szemerter Koordináció a szociális és gazdasági szempontok tükrében a 2020-as éves növekedési felmérés alapján. Kezdjük akkor Berti asszonynal? Nem, Dobrev Klárával, bocsánat, Dobrev Klárával kezdjük. Megadom a szót. Thank you very much. I will speak in Hungarian. Magyarul beszélek, ha nem bánják, jó? Kérem, vegyék fel. Uh, headphones. Uh, köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Előjáróban hadd említsek meg két alapvetést. Egy. Az elmúlt években tapasztalt béremelkedések ellenére a szegények, illetve az alacsony keresetű munkavállalók helyzete rosszabbodott Európában a jövedelmi és vagyoni különbségek nőttek az elmúlt években. ma minden hatodik munkavállaló alacsony keresetűnek számt és sajnos ez a tendencia folytatódik. ez nem egyszerűen társadalmi igazságtalanság mert ez nem csak a demokráciát ássa alá hanem a versenyképességet is. vége van azoknak az időknek amikor alacsonyan képzett kiszolgáltatott és talán éppen ezért olcsó munkaerő az versenyelőnyt jelentett a világpiacon. éppen hogy azok az országok akik erre éptik gazdaságukat azok hanyatlásra vannak télve. tehát amikor mi szociális európáról beszélünk akkor mi ebben egy versenyképesebb innovatvabb munkaerővel rendelkező európáról is beszélünk. kettő a klmakatasztrófa elhártása elsőrendű feladatunk és az európai intézmények ennek megfelelően nagyon sok lépést is tettek de mi ezt politikusok egyedül nem tudjuk végrehajtani. európaiak millióitól sőt százmillióitól kérjük azt hogy változtassanak alapvető mindennapi szokásaikon hogy hogyan utaznak hogyan fűtenek hogyan éptkeznek hogyan étkeznek hogyan közlekednek a mindennapokban és még sorolhatnám tovább ezzel párhuzamosan munkahelyek ezrei fognak átalakulni nagyon sok megszűnik és remélem jó pár újra fog termelődni de más szaktudást igényelve. ha a hétköznapi embereket nem vagyunk képesek magunk mellé álltani akkor bármi szépek is a politikai szándékaink és céljaink egész egyszerűen nem fogunk sikeresek lenni. ha nem tudjuk az átmenet biztonságát garantálni az európai embereknek akkor a tisztességes erőfeszítéseink is kudarcra vannak ítélve. Ezért, amikor szociális Európáról beszélünk, akkor mi egyben a Green Deal szociális aspektusairól is beszélünk, és arról, hogy egy zöldebb Európáért küzdünk. Ezek elválaszthatatlanok egymástól. Éppen ezért a jelentéstervezetemben most a teljesség igénye nélkül hagy emeljek ki egy-két nagyon fontos pontot. Elengedhetetlennek tartom, hogy a tagországok állami államok adó és támogatási rendszerét úgy kell átalaktani hogy ezek csökkentsék a jövedelmi különbségeket. szükség van az egységes európai minimálbér szabályozásra és ezzel párhuzamosan a szakszervezetek megerőstésére. kell egy átfogó szegénység elleni küzdelemről szóló stratégia külön a gyerekszegénységgel kell foglalkoznunk éppen ezért látnunk kell hogy az egyre romló iskolai teljestmények mögött a korai iskolaelhagyás mögött nem pusztán az oktatási rendszerek gyengesége áll hanem nagyon sokszor a kirekesztés és a szegénység. éppen ezért európának az oktatási rendszerek mellett éppen hogy a szegénység elleni küzdelmet is támogatnia kell ha azt akarjuk hogy a felnövő generációink versenyképes tudással rendelkezzenek. szükség van egy erős gyermekgarancia programra. Hagy emeljem ki a nők munkaerőpiaci helyzetére vonatkozó erőfesztéseinket. nagyon sokat tettünk ebben a témában de még mindig nem eleget ráadásul mindig újabb és újabb kihvásokkal szembesülünk. mg európában a fiatalabb vagy pályakezdő nők foglalkoztatását elsősorban bölcsödék óvodák éptésével próbáljuk segteni addig észre kell vennünk hogy megjelent egy új kihvás is az idős szülőt vagy tartósan beteg hozzátartozót ápoló nők számára mondjuk 45-50 éves koruk felett szinte lehetetlenné teszi, hogy a munkaerőpiacon maradjanak, ha nincsenek meg a szükséges szociális intézményrendszerek. Éppen ezért, hogyha elő akarjuk segíteni az esélyegyenlőséget a nők számára a munkaerőpiacon, akkor a korai gyerekgondozás mellett oda kell figyelnünk a szociális szféra és a szociális intézmények fejlesztésére is. Következő pont az elkövetkezendő években vagy évben a gazdaság lassulására visszaesésre számtunk erről beszél mindenki. ezért nagyon örülnék neki hogyha az európai parlament felhvná az európai intézmények figyelmét a two thousand and eight two thousand and nine es válságkezelés tanulságaira. nem engedhetjük újra meg hogy a válságkezelés túlnyomó részt egyszerűen csak a szociális kiadások megvágását és visszavágását jelentse láttuk hogy ennek milyen negatv következményei vannak számos tagországban és nem csak a társadalmi békére hanem most már látjuk tz év távlatából hogy a hosszú távú versenyképességet is aláássa. összefoglalva a bizottságnak gazdasági környezetvédelmi és szociális szempontokat egyformán egyenrangúan kell figyelembe vennie. nincsen zöld európa nincsen versenyképes európa nincsen erős európa fenntartható európa szociális európa nélkül. a riportomban ezekre a pontokra szerettem volna felhvni a figyelmet és január twenty eight áig lehet módostó indtványokat benyújtani a riporthoz angol nyelven az idő rövidsége miatt és nagyon remélem hogy az európai parlament ezzel egy erős üzenetet tud küldeni hogy a szociális európa fontossága az nem csak hogy megmaradt, mint az első számú célunk és prioritásunk, hanem még erősödött is az elmúlt egy évben. Köszönöm szépen. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy bemutatta a jelentés tervezetet. Az eszmecsere során először a koordinátorok kapnak szót. Ratkai úr először parancsoljon. Elnök asszony jelentéstevő, kedves jelentéstevő, köszönöm szépen a jelentése bemutatását, és köszönöm szépen az eddig végzett munkáját. Köszönöm szépen továbbá a nagyon intenzív előkészítést, az eszmecserét, amelyet ön már néhány jelentéstevővel folytatott ebben a témában. Amit most hallottam, illetve amit az előzetes egyeztetéseken hallottam, arról győzött meg, hogy mindez jó irányba mutat, vannak olyan részletek, amelyekről még vitáznunk kell természetesen, de az árnyék jelentőstövök találkozni fognak, és várom a közös munkát önnel, és továbbra is nagyon jó munkát kívánok önnek. Jongérius asszony, parancsoljon. Nagyon rövid leszek. Köszönöm szépen kolléganőmnek Klárának a jelentést, köszönöm a munkáját. Amikor megkértem, hogy írja meg ezt a jelentést, akkor ez éppen a karácsonyi szünet idejére esett, és a munkát nagyon rövid idő alatt kellett elvégezni. Köszönöm szépen a munkáját, nagyra értékelem ezt és nincsenek jelentősebb megjegyzéseim a tartalommal kapcsolatban. Január 28-a nőszögeig van még időnk, és addig lehet, hogy még néhány módosítót benyújtunk, de még lesz tevői, találkozó is, és ezen az, az ülésen majd mindenre sor kerülhet. Köszönöm. Van Trein asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a munkájáért. Jó irányban haladunk, úgy gondolom, és az Európai Bizottság munkáját, e, és nagyra értékeljük a szociális pillérek kapcsán az Európai Szemeszterben a 2020-as stratégiát az Európai Bizottság bemutatta, és úgy érzem, hogy ez is jó irányba mutat. Az éves stratégia bizonytalan gazdasági környezetben helyezkedik el, és ezt nem szabad elfelejtenünk. A bizottság sürgősségi intézkedéseket hozott, és egy globálisabb stratégián belül helyezte mindezt el a zöld paktumon belül nem lehet csökkenteni a széndiokszid kibocsátását, hogyha ez nem inkluzív módon történik, és mindenkit belevon a folyamatba. Nagyon fontos az európai munkavállalókat segíteni, azért, hogy elsajátítsák azokat a készségeket, amelyekre szükségük van. Nagyon fontos az átképzést, képzést támogatni. A tagországok felhasználhatják ezeket az eszközöket, globális szinten pedig a tagországok nagyon fontos, hogy ajánlásokat, az a bizottság ajánlásait megvalósítsák a gyakorlatban, amelyeket a szemeszter kapcsán megvalósított. Az elnök megszakítja a hozzászólót, és arra kéri, hogy lassabban beszéljen. Ami a, az átállást illeti, a zöld átállást, ez önmagában nem elég, nagyon fontos, hogy igazságos Európában valósuljon meg mindez. Az éves stratégia kapcsán a digitális terület fejlesztésének következménye lesz a munkahely teremtésre, a munka piac, piacra és számos kihívást is hordoz magával a platformon dolgozók számára, például ami a szociális jogaikat illeti, a szociális védelmet való hozzáférést. Az európai gazdaság a korábbi növekedés után valószínűleg lelassul, és erre a jelentéstevő felhívta a figyelmet, emiatt különösen a nőket fenyegeti veszély, illetve egyéb érzékeny csoportokat, a szociális kirekesztés fenyegeti őket, illetve a szegénység. Nagyon fontos a szegénység elleni küzdelemben megfelelő pénzügyi eszközeket biztosítani, az ifjúsági garanciát erősíteni, a fiatalok számára munkahelyeket teremteni, illetve a gyermekgaranciát is megerősíteni. A szegénység elleni közdelem nagyon fontos, hogy prioritásunk maradjon. Parlamenti képviselőként nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az alapok új finanszírozására. A szociális partnerekkel elindult a, a, konzultáció e, minimálbérről, és nagyon fontos, hogy a szociális e, konvergencia felfelé mutató irányba induljon el ennek következtében. Nagyon fontos, hogy a gazdaság az embereket szolgálja. Éppen ezért nagyon fontos a szociális dimenziót megerősíteni az európai szemeszterben, azért, hogy ez tényleges eszközé válhasson egy, Európa, egy szociális Európát szolgáló eszközé. Én is módosítókat fogok majd benyújtani ebben a témában. Köszönöm. please. Yeah. Thank you. On behalf of the Greens, I... Köszönöm szépen. az zöldek nevében szeretnék összetett mondani Dobrev Klárának, akivel a munkájáért. Üdvözlöm azt, hogy a jelentés tervezetben arra fókuszál, hogy a bizottság nyújtson egy keretet a minimálbér kapcsán, vagy a kollégám is mondták, és hogy bezárják a nők és férfiak közötti bérkülönbségeket. Mi fogunk módosítókat benyújtani, de először is szeretnénk a bizottságot felhívni arra, hogy teremtsenek keretet a nemzeti hajléktalansági stratégiákra vonatkozóan, és hogy proaktív és reaktív intézkedések jöjjenek létre a releváns NGO-k bevonásával. A lakhatás és fogyatékkal élők kapcsán is készítünk módosítókat várjuk a Shadow ülést, és még egyszer szeretnék közvetet mondani én is. New with Miss Rail, please. De Asszonyjal folytatjuk, tessék. Jelentéstevő asszony, eh, én is köszönetet szeretnék mondani önnek a jelentésért. Ön abból indult ki a jelentésében, hogy a zöld dél új növekedést, eh, jólétet eredményez. Én azt gondolom, hogy ez eh, nek ellenkező igaz, több millió munkáját, jól fizetett munkáját tett tönkre a Green Deal, és nem csak a szénről beszélünk, az acélról és az autóiparról is Németországban 410 ezer munkahely fog megszűnni, ez a kormány tanulmányából kiderül, és az acél és a szén voltak ennek az uniónak a gyökerei, és hogyha egy falról kivágjuk a gyökereit, akkor ez a fa meghal, és e, aztól félek, hogy pont ez fog történni az Európai Unióban, az Egyesült Királyság nem véletlenül távozik az Európai Unióból, Ön egy tényleges problémára tért ki, a hontalanságra. Európában nő a hontalanok száma, kivéve Finországot, ők egy olyan koncepciót hoztak létre, amely működik, lehet, hogy ez mindenki számára megoldás lehet, meg kellene néznünk ezt a modellt, de beszélnünk el, hogy miért van mindez így, miért nőttek a, a bérek, bérleti díjak. Az elmúlt években 50%-kal nőttek Németországban a bérleti díjak, ezért az Európai Uniós hívás a mínusz kamatpolitika szintén hozzájárult ehhez az emberek um, számára az ingatlanok egyre drágábbak, és nőttek a bérleti díjat. Illegális bevándorlók is vannak, Kelet-Európából érkeznek bevándorlók, nekik valahová menniük kell, és ők is okozói annak, hogy a lakbérek növekedtek. A legtöbb probléma esetében úgy érzem, hogy az EU a hibás. Madame Rafalska, please. Rafalska, szól. E, bardzo dziękuję za takie klarowne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A jelentés világos e, bemutatását. Nem mindig áll fenn ez a helyzet, éppen ezért köszönöm szépen ezt a bemutatást. Vannak olyan területek, amelyek nagyon fontosak, a szociális kiresz, kirekesztettség, a holtalanság, fogyatékkal élők, ezt említette a német kolléga, és még mindig vannak megoldatlan kérdések a szociális igazságtalanság miatt, gyermekekkel kapcsolatos problémák, a munkaerőpiaci helyzet, a munkanélküliség, Elmondhatjuk azt, hogy a munkaerőpiacon jobb a helyzet most e, Európában, mint korábban. De hogyha a növekedés javul, akkor a, a e, szociális beruházásoknak és a szociális igényekre kell reagálniuk. A gyermekgarancia is megszületett, a minimálbér, tel kapcsolatban is elindultak a viták, és türelmetlenül várjuk azt, hogy kiderüljön majd, hogy milyen megoldások születnek. Mindez, amit jelenleg tudunk, igen, általános jellegű. Sokat beszélünk arról, hogy a kohéziós politika, a kohéziós politika finanszírozását nem lehet csökkenteni, nem szabad csökkenteni a kohéziós politikát. Sokszor esik a szociális alapról, és támogatni szeretném mindazt, amit a kolléga a Green Deal-ről mondott. Fontos, hogy szociális Európa legyen. Éppen ezért felmerül a kérdés, hogy a zöld Európa gondol-e majd vajon a munkavállalókra, azok a, azokra a munkavállalókra, akik nem feltétlenül kapnak új munkahelyeket, hanem olyan személyekről van szó, akik el fogják veszíteni munkahelyeiket. Nagyon fontos mindenre odafigyelni, hiszen ezt az átmenetet nagyon fontos megfelelően megvalósítani. Számos szociális probléma megjelenik a dokumentumban az európai szemeszterrel kapcsolatban. On behalf of Gua, e, She's not here. No. Okay, so... Jó, nincs itt a következő hozzászólónk, akkor Kósa úr. Köszönöm a szót. Ez a jelentés évente elfogadta az Európai Parlament, és mindig nagy érdeklődéssel tartja számon és követi a szakbizottságok részéről is rengeteg módosító érkezik, mert ez az a jelentés, ami megmutatja a parlament álláspontját az elkövetkezendő évvel kapcsolatban. Üdvözlöm, hogy ez a jelentés most vita tárgyát képezi, és ezt kimondja, hogy a következő évben milyen szociálpolitikai kihívásoknak akar, akar reagálni, és milyen megoldásokat javasol. Nagyon nehéz a feladat, tudom, és még nehezebb lesz mert rengeteg módosító érkezik, ugye különböző nézőpontokból. Én három fő kérdést szeretnék megemlíteni. Az első a kiegyensúlyozott jelentés kell, hogy megszülessen, ez nagyon fontos, mert ugye nagy megosztottság lesz ugye a különböző frakciók részéről. Egy biztos, hogy aki itt ül és módosítókat nyújt be, ugyanabban a célból adja ezeket be, tisztességes, fenntartható, mindenki számára elfogadható szociálpolitikai megoldások megszületésének érdekében. És ez az utolsó szó, amit szeretnék kiemelni, nem szabad elfelejteni a tagállamoknak, tehát be kell vonni a munkánkba a tagállamokat, velük együttműködésben kell, akkor lehet a legjobb megoldásokat alkalmazni. És szeretnék három konkrét észrevételt tenni, remélve, hogy a végeredmény megfelelő a végeredményben megfelelően fogja ezt tartalmazni a szöveg. Nagyon mélyen egyetértek azzal, hogy az európai szemeszter továbbra is a gazdaság és a foglalkoztatás politika átfogó eszköze legyen, de óva inteném a képviselőtársaimat, hogy újabb és újabb különböző irányokat még ebbe beleszorítsunk, mert lehet, hogy akkor az egész egy kicsit szétesik. Ezzel figyel, erre figyelni kell. A a bővítésnek én is híve vagyok, de a végeredményre is, a végeredménynek is tükröznie kell azt, hogy valójában az állampolgárok szociális biztonságát szolgálja ez. A másik az európai minimálbér kérdése. A biztos jelölt meghallgatáson már hallottuk a biztos jelöltet, az, aki azóta már ugye biztossá vált, hogy ő személy szerint nem hisz abban, hogy létezik ilyen megoldás, ezért vannak még mindig olyan országok, akik, akiknél nincsen garantált bérminimum, vagy nincs garantált minimum jövedelem. Úgyhogy óriási különbségek vannak az egyes tagállamok között. Luxemburgban 2200 euró a minimum, Bulgáriában meg 230 euró például. Tehát nyilvánvalóan foglalkozni kell a kérdéssel, és ezzel foglalkozni is fogunk, inkább azt a megoldást javasolnám, hogy a tagállamok bevon, tagállamokat bevonva próbáljuk meg a megfelelő kereteket létrehozni, amely segíti a tagállamokat, hogy ezt kiegyensúlyozzák, ezeket a különbségeket. A harmadik pedig, ami nagyon, amit nagyon fontosnak tartok, a kohéziós források. A hozzászólásokból már kiderült, hogy ugye különböző nagy projektek indulnak be, de ezek veszélyeztetik esetleg a, egymást az különböző források. Tehát a kohéziós alap több, mint szociálpolitikát segítő eszköz, tehát hogyha ebből akarnak elvenni esetleg más nagy projekteket, akkor ezt határozottan tiltakoznunk kell ez ellen, tehát ennek meg kell maradnia. Tehát támogatom a jelentéstevőt ebben, hogy külön bekezdés szán erre, hogy hangsúlyozni kell, hogy semmi ilyen irány nem megengedhető, mert éppen, hogy szembe megy azzal, amit mi szociálpolitikai iránynak megadunk. És végül nagyon örülök, hogy a fogyatékossággal élőket is megemlíti a szöveg. Nagyon fontos, hogy minden társadalmi csoport megjelenjen, és megfelelő eszközök létrehozásával segítsük őket. Köszönjük szépen, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje január 28, és eh, az emberben eh, február 20-án fogjuk elfogadni. Dobrev asszony, van-e bármi? I just would like... Nem, egyszerűen csak szeretnék köszönetet mondani, és várom az együttműködést a különböző frakciókkal, és hogy végül is erőd, erős és jó jelentésünk legyen. Jó, akkor nézzük a 18-as napi rendi pontot ez három harminckor kezdődne, úgyhogy nem hiszem, hogy mindenki itt van a következő napi rendi pont megbeszéléséhez. Jaj, nem. Úgyhogy akkor várnunk kell. Yep, at least for the commission vagy legalább a bizottságot meg kell várjuk, az Európai Bizottságot és az előadót. Az azért mégiscsak segítség, jó? Köszönjük. Okay, so we'll wait. Jó, akkor várunk. Yes, sorry everyone for waiting. We will cancel the... Jó napot kívánok mindenkinek újra. Bizonyos pontokat talán előre tudunk venni a napi renden. Nem érdemes eh, itt eh, ülni, ennél hatékonyabban is tudunk eh, dolgozni. Attól tartok azonban, hogy most ez nem megy hiszen nem minden árnyék előadó van itt, és nem lenne tisztességes, hogyha kihagynánk őket bárminek a megtárgyalásától, úgyhogy még néhány percet kérek.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 Okay, dear colleagues, it looks like we are complete now. Jó, akkor most mindenki itt van. Köszönjük szépen. Uh, the rapporteur who was able to come earlier. I think we really... Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha ezt az időzítést, ezt valahogy uh, me- megváltoztatnánk, mert tulajdonképpen ez, uh, ez teljes mértékben korlátoz minket, sokkal jobban is lehetne ennél dolgozni. A 18-as napi rendnél tartunk a, az állami munkaközvetítő központoknak a, a véleményezése. Köszönöm szépen, elnök asszony. Portugálul szeretnék beszélni. Satisfação em eh, ficar encarregado de, do relatório desta. Köszönöm szépen, nagy élvezet volt számomra az, hogy az előadásnak, ennek a kérdésnek lehettem az előadója. A téma a munkaügyi területen az együttműködés, és ez rendkívül fontos az európai polgárok számára. Európa messze van még mindig a foglalkoztatás és szociális igazságosság kérdésében az, állami polgár, az európai polgároktól. De ne feledjük el, hogy a teljes foglalkoztatás és a szociális fejlődés két olyan célkitűzés, amely az Európai Unió szerződéseiben is van. Ezeket fenn kell ezért tartani. A bizottsági javaslat és a tanács javaslata a 2014-ben kialakított együttműködési hálózatot módosítja az állami munkaközvetítő szervezeteknek a hálózatát. Amellett szól minden, hogy a kezdeményezést folytassuk. a különböző Európai Uniós országok közti tapasztalatcseréről, cseréről van szó. Rendkívül pozitív javaslat, tehát a bizottság részéről ez. Látom az előnyét abban is, hogy a hálózat finanszírozása közvetlenül kapcsolódik a több éves pénzügyi tervhez, a következő időszakra vonatkozó pénzügyi tervhez megállapítható, hogy a bizottság az európai szociális jogok és a fenntartható fejlődés kettes és négyes pontját különösen figyelembe vette. Nagyon fontosnak tartom éppen ezért azt is, hogy olyan módosítók szülessenek, amelyek eh, tisztázzák eh, a, a kevésbé világos kérdéseket. Az egyik például az, hogy a 2020-as intézkedéseket ki kell váltani, pontosan ez az, amely a teljes a foglalkoztatás terén előrelépést jelentene. A hármas és a 9-es cikkben szerepel ez. Az Európai Unió szerződés a 4-es cikk képzés, továbbképzés, a bench learning, a munkahelyi továbbképzés keretében. Nagyon fontos ez is, vagy fontos a fogyatékossággal élők foglalkoztatása, a munkahely elvesztése és cél továbbá az állami foglalkoztatási szolgáltatások modernizálása is. Konszenzus alapon kötelező érvényel kell, hogy ez működjön. Technológiai fejlesztés, a már jelenleg megfigyelhető munkaerőpiaci átalakulásokról, és azt szeretném még jelen, jelent, jelezni, hogy az Európai Parlament mindig amellett áll ki, hogy a figyelembe vegye azokat is, akik a legkiszolgáltatottabbak. Külön a munkaerőpiaci változások során ugyanez a helyzet. A foglalkoztatási szolgáltatásokat ennek értelmében kell újjá szervezni. A kölcsönös tanulás kapcsán nagyon fontos lenne, hogy konkrét, kézzelfogható választ találjunk a munkaerőpiaci munkaerőpolitikai problémákra, ifjúsági munkanélküliség, tartós munkanélküliség bizonyos tagállamokban, de mégis ezek csak korlátozott célok. Úgy gondolom, hogy a bizottsági határozat megújulást jelent és az állami foglalkoztatási szolgáltatást 7 évre kívánja meghosszabbítani. Ez szerintem helyes. Határozottan ön intézményesíteni is lehetne véglegesen a, a, a hálózatot, és ez a 7 éves határidő, ez csak annyit jelent, hogy jobb lehetőségünk van arra, hogy az eredményekről tárgyaljunk, és az Európai Parlament politikailag beavatkozhasson a hálózat irány, hálózat életébe. Beszéltem képviselőkkel, érintettekkel, ők is előnyét látják annak, hogy a kérdést továbbra is az LP e napi rendjén tartsuk. Persze minden attól függ, hogy a szakbizottságunknak és a parlamentnek a tagjai mit szeretnének javasolni, mivel járulnak hozzá, ahhoz, hogy egy olyan kezdeményezést fogadhassunk el, amely minden tagállamban, minden érintetnél elfogadásra kerülhet. Köszönöm. Köszönjük szépen. Rövid eszmecserére kerül sor először az árnyékelők körében. Skitele asszony az első. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretném én is Picara úrnak, Picara úrnak a munkájáért mondani. Remek. Kiváló együttműködési lehetőség a hálózat a tagállamok és a szolgálatok között. Európa szerte segítik a munkavállalókat, állampolgárokat, hogy tisztességes munkát találjanak. Úgyhogy a hálózat kiváló példája annak, hogyan lehet többletértéket nyújtani a munkaerőpiacsal kapcsolatban a tagállamoknak. A platform nagyon fontos mértékben járult hozzá ahhoz, hogy erősítse és modernizálja a hálózatot, és a, az állami foglalkoztatási szolgáltatások hatékonyságát, képességeit javította. Különösen a viszonyítási alapok és meghatározásával, jó gyakorlatok cseréjével tette ezt. Ahhoz, hogy az eddigi eredményeket felhasználhassuk, a néppárti frakció szeretné, hogyha folytatódna és erősödne az együttműködés. Van még mit javítani a hálózaton belül, de mégis úgy gondolom a legfontosabb kérdés a következő években az a munkavilágának változása. ezt, ezzel foglalkozni kell, erre rá kell mutatni. A munkaerőpiacot a digitalizáció, robotizáció és a globalizáció szét fogra rombolni, munkanélküliség lesz és átképzésre ennek következtében. A tanács ezzel foglalkozik, és néhány e, kihívással Picáró úr is foglalkozik, de a néppárt szempontjából szeretnénk hangsúlyozni a következőket. Egyrészt szakképzésre van szükség, különösképpen a vállalatok igényei szerint. A digitalizáció és kereslet kínálat az európai munkaerőpiacon, végül pedig más foglalkoztatási szolgáltatásokkal való együttműködés. A jelentés tervezett kiváló, és várom az együttműködést önnel, Picára úr, a többi árnyék előadóval, a többi frakciótól, és reméljük, hogy nagyon pozitív lesz az eredmény. Köszönöm. Köszönöm szépen. Maria Vedeli asszony. Thank you, Ms. President. I speak Bulgarian. Köszönöm szépen, bolgárul szeretnék beszélni, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Picára úr, köszönöm szépen én is a kollégáknak. A hozzászólásokat egyetértek azzal, hogy az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal modernizálni lehet a foglalkoztatási szolgálatokat és az európai irányítási kereteket. Üdvözlöm a, az előadó javaslatait, hogy az aktív együttműködésre összpontosítsunk a hálózat és a különböző szociális partnerek között, és arra, hogy figyeljünk arra, hogy hogyan lehet a tanácsadó szolgálatot erősíteni. Lesznek módosítóim erre vonatkozóan. Szeretném még azt is megemlíteni, hogy erősíteni kell az együttműködést az állami szolgált, foglalkoztatási szolgáltatások és egyéb szolgáltatók között, a szociális szolgáltatások, mm, foglalkoztatási szolgálatok között, pontosan azért, hogy a munkahelykeresőket segítsük. Az európai hálózat munkáját folytatni kell, és az állami szolgálatokat segíteni abban, hogy hatékonyan olyan platformot tudjanak kialakítani, ami európai szinten is platformot jelentése jó gyakorlatokat, kölcsönös képzést, tudáscserét biztosíthat. Az állami foglalkoztatási szolgáltatásokat ösztönözni kell véleményem szerint arra, hogy maximálisan kihasználják a digitalizáció felkínálta eszközöket, például adatbázis integrációt, ami kapcsolatot jelenthet a munkahelykeresők és a munkáltatók között. Az állami foglalkoztatási szolgálatoknak ezen kívül támogatást kell kapni országos szinten is. Csak így lehet kialakítani a szükséges kapacitásokat, szakképzett alkalmazottakat szerezni és technikai felszerelést. Fontos ezen kívül az is, hogy javítsuk azokat az intézkedéseket, amelyekkel a program eredményének, eredményeit mérhetjük, és biztosíthatjuk azt, hogy a szolgálatok hatékonyan dolgoznak, mindenkinek az érdekében működnek, és hogy nem zárnak, nem rekesztenek is semmit. De nem hiszem, hogy támogatható lenne az előadónak az a javaslata a 14-es módosítóban, amelyben eh, több eh, sérülékeny csoportot eh, veszélyeztetett csoportot sorol fel, menekülteket, etnikai eh, kisebbségeket, stb. A bevált gyakorlatok cseréje nagyon fontos, és eh, erősíti az európai szociális modellt, az, a mm, megélhetési eh, körülményeket, és javítja a munkakörülményeket. Köszönöm. je tiens tout d'abord à saluer le travail. Köszönöm szépen Aurora a tevő munkáját. Köszönetet szeretnék mondani neki, mert első eszmecserénk javaslatait integrált a jelentésbe. Nagyon örülök annak, hogy eh, az esélyegyenlőségre, a szociális partnerek bevonására reagált, és vannak intézkedések, amelyeket meg lehetne még erősíteni. A frakcióm támogatja ezt a javaslatot, és három ponthoz szeretnénk hozzájárulni. Szeretnénk azt, hogyha konkrét határidővel dolgoznánk. Itt nem arról van szó, hogy egy x egységet hozzunk létre, hanem folyamatosan rendszeressé kell tenni az eszmecserét, és nagyon fontos hogy mindezeket öt évente ellenőrizzük, átvizsgáljuk. Tehát nagyon fontos, hogy ez a, az együttműködés segítsen bennünket. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos a minőség, Természetesen a technológiai fejlemények, a digitalizáció a munkát keresők számára meghatározó, mindegy, hogy fiatal munkakerősökről van ez szó, hosszú távon munkanélkülről, akik szociális inkluziót keresnek, illetve régóta kiestek a munkából. Mi szeretnénk azt, hogyha a szolgáltatások minőségére jobban odafigyelnénk, és nagyon fontos, hogy a személyzet megfelelő képzésben részesüljön. A helyzet nagyon bonyolult, éppen ezért folyamatos erőfeszítésekre van szükség. Nagyon fontos, hogy ezek az ügynökségek megfelelő technikai képzettségi szinten rendelkezzenek. Ezen kívül szeretnénk foglalkozni a képzés, az oktatási rendszerével, a jövőbeni szakmákat illetően, itt nagyon fontos, hogy a Green New Dealhez kapcsoljuk mindezt a folyamatot, illetve az európai társadalom, jövőbeni társadalom erre tekintettel legyen, és nagyon fontos, hogy Európa szociálisabb legyen, illetve minőségi munkahelyek szülessenek. Köszönöm. Zembeli, please. Köszönöm. Zembeli kolléganő. Grazie, Presidente. Grazie. Köszönöm szépen, önnek asszony, köszönöm, kedves kollégák. Elolvastam a bizottsági javaslatot, illetve a jelentést. Egyetértek az, hogy meg kell erősíteni az együttműködést az elemi foglalkoztatási szolgálatokkal. Úgy gondolom, hogy elég pozitív volt a tapasztalat, és nagyon fontos, hogy ezt folytassuk, és az ilyen eszközöket végrehajtsuk. Ugyanakkor elnök, Elnézést, Zambári asszony, kérem, hogy lassítson, a tolmácsok üzenik ezt. Azt gondolom, hogy van még munkánk 2027-ig. Meg kell az állami foglalkoztatási szolgáltatásokat reformálni. Olaszországban legalábbis nem adják meg ezek a megfelelő támogatást. Az irodák digitalizálódnak, a különbség van a kínálat-kereslet között, Ilyen szempontból ki kell használni az erőforrásokat, illetve az új európai szociális alapot. Szerintem nagyon fontos a jó gyakorlatok cseréje az állami foglalkoztatási szolgálatok között az összes tagállamban. Mégpedig úgy, hogy a jó gyakorlatok segíthessék azokat az államokat, akiknek még van hová fejlődni. A módosítók, amelyeket majd benyújtok, ilyen irányba fognak mutatni, és remélem, hogy így hatékonyan hozzá tudunk járulni a véleménytevő, illetve a szakbizottság munkájához is. Köszönöm. Szidla asszony, illetve Rafalszka asszony. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen. Az ECR nevében támogatjuk a formális együttműködésre irányuló javaslatot a tagországi munkaerő közvetítők között, és informális hálózat létrehozását. Fontos, hogy a tagországok ezt rugalmasan alakítsák ki, foglalkoztatás területén, illetve a tanulást illetően is. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne 7 évre meghosszabbítani uh, a korábbi határidőt. A hálózat a, a munkaközvetítőknél a hatóikonság uh, javítása ezekben a hivatalokban ezt eszközök erősítik, mint például a rendszeres önértékelés, tematikus felmérések, a munkáltatók Európai Napjának megszervezése, megfelelő adatbank létrehozása, a hálózat azt gondolom, hogy nagyon jó eszköz a munkaerő közvetítés támogatásához, illetve mindez támogatja az együttműködést is Európában. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a hálózat kezdeményezései a belső munkaerőpiac javítását kell, hogy eredményezze. A módosítók esetében támogatjuk a legtöbb módosítót, vannak olyan javaslatok, amelyek kapcsán vannak aggályánk, a megfogalmazásokat eh, illetően. Éppen ezért van egy ellenvetésem a következő megfogalmazással kapcsolatban, ez a harmadik országokkal való a vonatkozik, az együttműködés maga mindig nagyon jó, ez, ez sikereket eh, hozhat, de úgy érezzünk, hogy nagyon fontos, hogy minden tagországnak saját kompetenciája dönteni arról, hogy együtt akar-e dolgozni a harmadik országok munkáról közvetítőivel. Úgy érezzük, hogy mindezt nem szabályozhatja jogalkotási aktus. A módosítóinkat időben fogjuk majd benyújtani. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Gue, a Shadow nincs velünk, beteg. Lássuk a módosítók benyújtásának határidejét, ez január 30. Ez Empleben pedig március 26-án fogunk szavazni. Szeretne a raportőr hozzátenni valamit? Köszönöm szépen! Csak pár hozzászólásom lenne az elhangzottakhoz. Köszönöm szépen a javaslatokat, az elképzeléseket. Nagyon érdekes szerintem ez a vita. És nem szabad azt gondolnunk, hogy ez a hálózat minden egyes szolgálatot meg fog változtatni minden országban. Minden országnak egyedül önállóan kell eljárnia, nem egyfajta koordinációt vagy európai parancsnokságot hozunk létre. Az az egyes tagállamok kormánya lesz továbbra is felelős, mi csak egy eszközt ö, hozunk létre a változás támogatásához. És ö, az elmúlt hat évben ez egy jó eszköznek bizonyult, működik. Az emberek együtt tanulnak, tanulnak a jó gyakorlatokból, a rossz gyakorlatokból is. Nagyon sok emberrel beszéltem, akik az állami foglalkozási szolgálatoknál dolgoznak, a különböző tagállamoknál, illetve a különböző tagállamokban, és nagyon örülnek a PESZ hálózatnak, hiszen így jobban tudnak válaszolni bizonyos problémákra, például a bevándorlók, menekültek problémájára. Az egyik tagunk ezt a problémát vetette fel. Gyorsabban tudtak válaszolni a problémára, hiszen egymástól tanulhattak, megtanulták azt, hogy hogyan kezelik a különböző kulturális háttereket és problémákat. Szerintem módosíthatjuk még a véleménytervezetemet, várom a módosítókat, és így még jobbá tehetjük ezt a munkát. Van egy vita arról, hogy meg lenne hosszabbítani ezt 7 évre, vagy egy állandó rendszert kellene létrehozni. Szerintem a parlament szempontjából jobb, hogyha 7 évre szólóan döntünk, hiszen így nagyobb hatalom lesz a kezünkben, hogy beleszóljunk a vitába, és az állami foglalkoztatási szolgáltatások, szolgálatoknál dolgozók számára is kényelmes ez. Hiszen így a parlamentnek őket újra ki kell kérdeznie, meg kell a véleményüket, és így nagyobb a láthatóságuk. Szerintem erről még fogunk beszélni, ez itt egy politikai kérdés, amit meg kell vitatnunk egymás között. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és akkor elérkeztünk a bizottsági prezentációhoz, három delegált jogi aktusról. Először is szeretnék összetett mondani Mercy úrnak, aki egészen Luxemburgból jött el hozzánk, hogy megvitathassuk ezt a kérdést. Az időszerű és a megbízható statisztikai adat az alapja a megfelelő politikai döntéshozásnak, és ez különösen igaz a szociális politikára hogy leküzdjük a szegénységet, hogy jobban felhasználjuk az EU-s alapokat, hogy meghatározzuk a politikai erősségét és gyenge pontjait, és hogy ezeket javíthassuk. Ehhez adatokra van szükségünk. Meg is adom a szót Merci úrnak hogy megvitathassuk a három javasolt delegált jogi aktust. Ezek a jövedelmi és életkörülmények tárkörben változók számának és megnevezésének meghatározása, a, aztán munkáról munkaerőtár körében ugyanez, illetve a több éves terv kialakítása terén ugyanez. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, köszönöm, hogy bemutathatom, hogy milyen munkát végeztünk ebben a témában mindeddig. És szeretnék közvetet mondani a parlamentnek is, illetve a jelentéstevőnek és árnyék jelentéstevőnek, akik együtt dolgozva a csapatokkal a keret megállapodást októberben elfogadták. Köszönöm szépen. Röviden bemutatom önöknek a három delegált jogi aktust, ezek szorosan összefüggnek, és a létjogosultságok igen hasonló. A főrendelet, amit mi IESS-nek hívunk, Integrált Európai Szociális Statisztika, és hát ugye pozitív jelzést akarunk vele küldeni, ezért is rövidítjük úgy, hogy yes. 2019-ben került az elfogadásra, a tanács és a parlament által. Ez a statisztikákat fedi le a szociális területen. Olyan statisztikákról van szó, amelyek évente megjelennek az újságokban, mint mondjuk a szegénység, egészségügy terén az képzés, képzési, képzettségi szintek terén, tehát ezek a szociális statisztikák. A rendelet lényege az, hogy egyéni adatokat gyűjtenek, illetve háztartási adatokat, ezek nem administratív adatok, tehát hanem háztartási és egyéni adatok. Egységesebb keretet nyújt ez számunkra, hét ö, felmérés számára, ezek a munkaerő, a jövedelem és életkörülmények, a fogyasztási, az egészségügyi, az oktatási és élethosszígtartó tanulási, az IKT használati, illetve az idő használati felmérések. Ezeket a felméréseket együttesen kezeli, illetve szimultán kezeli ez a rendelet. Vajon miért tett javaslatot erre a bizottság? Hasznos arra emlékeztetni, hogy ezek a felmérések, amikről beszélünk, úgy lettek megtervez, idő, az idő során fokozatosan lettek megtervezve, amikor is ezekre szükség, amikor is szükség, felmerült a szükség, a 90 as évek elejétől fogva, és ezeket idővel a szükségekhez igazították. De csak részben tudtak reagálni a változásokra, Azért, mert így lettek kialakítva. Most új erős kereslet jelent meg a szociális adatok kapcsán, különösen a szemeszter keretében, amely foglalkozik nagyban a szociális információkkal, aztán az európai ö, szociális jogok pillére szempontjából is. Az eredménytábla 80-90%-a ezen felméréseken alapszik. Az új bizottsági szak politikai prioritása, a gazdaság, ami az embereket szolgálja, ilyen szempontból szintén fontosak az adatok, aztán a fenntartható fejlődési célok, ugye ebben is fontos szerepet játszik a szociális dimenzió, illetve több eredménytábla, és használja, ezek, használja az adatokat. A célja a rendeletnek, hogy integráljuk az adatgyűjtést, mégpedig a szakpolitikai szükségekre válaszolva is, technikai szempontból is, aminek a részleteiben most nem mennék bele. Ez az integrált egységesítés lehetővé teszi azt, hogy ugyanazokkal a koncepciókategóriákkal foglalkozzunk az összes adatgyűjtésnél, vagyis most már nem korlátozódunk egy részleges látképre, hanem átfogó képet kaphatunk a helyzetről a különböző területeken. Ez a rendelet azt is célozza, hogy javítsuk az időszerűséget. A munkaerőpiaci felmérésben elég jók vagyunk, de a többi adagyűjtésben annyira nem, mint például az életkörülmények felmérésben. Az összehasonlíthatóságot is akarjuk illetve akar, akarja ez a rendelet javítani, különösen ami a foglalkoztatás, illeti, illetve több területet lefed a szociális statisztikák keretén belül. És úgy lett létrehozva, hogy figyelembe vesszük, hogy a jövőben flexibilisnek kell lennünk, és képesnek kell lennünk alkalmazkodni a jövőbeli politikai követelményekhez. Illetve az ellenőrzés terhét a válaszadóra akartuk róni, hiszen a válaszadási ráta manapság probléma. Itt ABC sorrendben láthatnak, láthatják azokat a területeket három szlájdon, amelyeket lefed ez a rendelet. Nem fogom az egészet felolvasni, de két hozzászólásom lenne ehhez. Az első, vannak olyan új vagy nagyon is megújult területek, amelyeket kezel a rendelet. Először is a fogyatékosság megjelenik az összes adatgyűjtésben, úgyhogy jobb rálátásunk lesz erre a területre. A másik dolog az, hogy jobb rálátásunk lesz a bevándorlókra és a bevándorlói háttérre, ideértve a másik generációs bevándorlókat is. Egy másik újdonság, hogy gyűjtjük az adatokat a gondozási szükségekről, az iskolárhagyásról, a lakhatási nehézségekről, ideértve a hajléktalanságot is, amennyire ez lehetséges, a, az előnyök, hátrányok intergenerációs átadása is egy új terület, aztán az anyagi nehéz körülmények, itt nagyon sok új elemet alkalmazunk. Az eh, átmenet a nyugdíj felé szinten egy új terület, ez eh, prioritást élvez a politikai eh, agendánkban. Munk, életszínvonal, munka-magánélet összehangolása, gondozás, gondozói szolgáltatások, tehát jó pár új téma megjelenik ebben a jogszabályban. A második pont, amit meg szerettem volna jegyezni a hosszú lista kapcsán, hogy a statisztikák szépsége az, hogy virtuálisan bármelyik dimenziót keresztezhetünk egy másikkal. Tehát amikor a fogyatékkal élőkről beszélünk, akkor az ezzel kapcsolatos információt keresztezhetjük a munkerőpiaci információkkal feltegyük a kérdést, hogy vajon a fogyatékkal élőket ugyanúgy kezelik-e a munkaerőpiacon, mint a többieket. A fogyatékkal élők és oktatás fogyatékkal élők és jövedelem fogyatékkal élők és akármilyen másik jelenség, amelyet mérünk. Ugyanez a helyzet a bevándorlásnál is. Bevándorlók integrációja, bevándorlók a munkaerőpiacon, bevándorlók az oktatásban, és ugyanez érvényes a nemekre, korok, korokra, korosztályokra például az elemzésünkben bizonyos diszkriminációval kapcsolatos elemekre is tudunk koncentrálni, hogy ezeket objektívvá tegyük. Miután bemutattam a főjogi aktust, úgymond, nézzük meg ezt a kis piramist. Ezen azt láthatják, hogy megpróbáljuk megkülönböztetni azt, amit gyűjtenünk kell, és hogy hogyan kell adatot gyűjtenünk, hogy milyen adatot kell gyűjtenünk, azt a maga rendelet határozza meg, a YES, ISS e rendelet, illetve a delegált jogi aktusok is. A változók számát mindjárt láthatjuk majd. A hogyan kérdés sokkal technikai jellegű, és ez végrehajtási jogi aktusok szabályozzák. Miről is van szó most? A második rétegről, amiben a tervezés, illetve a, a változók száma és neve tartozik. Három delegált jogi aktussal van dolgunk, ahogy mondtam. Az egyik a gördőtervezése, a másik a munkaerőre, a harmadik pedig a jövedelem és életkörülményekre vonatkozik. Ezen felül öt technikai végrehajtási jogi aktusunk van, amelyet elfogadott a bizottság. A rendelet 7-es cikkére vonatkozóan ez a minőségi jelentésekkel, a minőségi elemekkel foglalkozik. Munkaerőpiaci felmérés technikai részletek, jövedelmi körülmények technikai részletek. A delegált jogi aktus a több éves gördülőtervezésről, a keretrendelet negyedik cikkére alapszik ez, és rugalmasságot kíván biztosítani azon területek esetén, ahol az elkövetkezendő 8 évben statisztikai adatokat gyűjtünk. Rugalmasan akarja kezelni az éves adatgyűjtést, illetve azokat a modulokat, amelyeket végrehajtunk az adatkezelés, az adatgyűjtésnél, és amelyek nem évesek a munkaerő terén, jövedelmi és életkörülmények tárkörben. Szerettük volna csökkenteni a terheket, ezen a területen ugyanakkor több aspektust is le akartunk fetni, fedni, éppen ezért nincs minden kérdés minden évben feltéve, hogy legyen elég hely minden évben. Egyfajta rotációt terveztünk, tehát itt be a moduloknál. Ez a több éves tervezés lehetővé teszi, hogy a felhasználók, vagyis önök globális letképet kapjanak arról, hogy mi is fog következni, és hogy, és hogy megnézhessék, hogy mire, mikor számíthatnak, milyen statisztikai információra számíthatnak az adott időben illetve a Nemzeti Statisztikai Hivatalok és az Eurostat így anticipálhatják és kezelhetik az adatgyűjtési terheket. Amikor is rugalmaságról beszélünk, akkor szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy ez a rendelet lehetővé teszi, hogy felülvizsgáljuk rendszeresen a több éves tervezést, mégpedig azért, hogy um, figyelembe vehessük a változások, prioritások változásait, illetve a felhasználók új kérelmeit, mégpedig rugalmas módon. Második delegált jogi oktus. A munkára egy tárgykörben a változók számának és megnevezésének meghatározása. Ennek alapja a hatos cikk, egy kicsit szorított az idő. Jelenleg csak azt javasoljuk, hogy ebben a delegált jogi aktusban a munkaerőpiac magját fedjük le, és 2021-ben a bevándorlókkal foglalkozó modell, modellt fogjuk végrehajtani, aztán pedig fokozatosan meghatározunk az összes adatot. 2022-re azt várjuk, hogy megszülessen a delegált jogi aktus a munkaerőpiaci készségekről, illetve 2020-ban évvégéig végrehajtási jogi aktust akarunk elfogadni a munkarapiaci készségek 2022-ről, illetve a nyugdíjakról 2023-ig idén novemberben tervezzük ezt. In front of you that concerns the... A harmadik felhatalmazáson alapuló jogi aktus az átmeneti feltételekre vonatkozik, itt is globális elnézést javít az előadó, fokozatos a végrehajtás. Önök előtt az alapvető területek vannak 2021-es megvalósításra, és azok a modellek, amelyeket 21-ben kell ugyanúgy megvalósítani gyermekekre, egészségügyre, a romlóhelyzetre és a vegyes, vagy kitett, vagy színes családokra, helyzetükre. Ezt a felhatalmazáson alakuló jogi aktust ez év végéig, novemberig lehet módosítani, 2020-as évre vonatkozik, hiszen az egészségügy általában ide tartozik az életminőség és a szociális társadalmi részvétel. Ezen kívül idén még két további felhatalmazáson alapuló jogi aktust, aktust fognak kapni. Az egyik a, az oktatással, képzéssel, a felnőtt oktatási felméréssel kapcsolatban, ez 22-ben kerül kiadásra, és lesz egy másik, amely az IKT technológiák, technikák alkalmazásával foglalkozik. Ezt 21-ben kell végrehajtani. Általában majd ezeket a jogszabályokat júniusban, ez, tehát ez év júniusában jelennek meg. Ez lett volna a rövid bevezetőm, és köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm én is. Van-e más kérdés, megjegyzés a képviselők részéről? Sánchez úr. Köszönöm szépen, Merci úr az előadását, és nagyon örülök annak, hogy adott arról is tájékoztatót, hogy a fogyatékosságra vonatkozó adatok hogy állnak a munkaügyi felmérés alapján. Nagyon fontos, hogy a korlátokat, a diszkriminációt is azonosítani tudjuk, amelyekkel a fogyatékossággal élők szembesülnek a munkaerőpiacon. Ez az Európai Parlament egyik vívmánya volt, az, hogy egyáltalán lesznek a fogyatékossággal élőkről is adatok minden egyes felmérésben. 2017-ben akkor, amikor az ENSZ értékelte azt, hogy az Európai Unió az ENSZ egyezményt, a fogyatékossággal élők egyezményét hogyan hajtja végre, az volt a kritika, hogy nem követjük nyomon megfelelően a fogyatékossággal élők helyzetét. Tehát kiváló, hogy ez most megvan, és szerettem volna, hogyha elfogadja az Eurostattal kapcsolatos apró technikai megjegyzésemet. A jövőben jó lenne, hogyha a TEL és minimális európai egészségügyi modult is bevennék, ennek három változója van. Az Eurostat, mint hallottam, csak kettőt akar ezek közül alkalmazni. Ezt tudom technikai jellegű, de van egy általánosabb, és mégpedig az, hogy a platform munkavállalókra vonatkozó statisztikák és adatok hogy állnak. Fadelájen elnökasszony és Schmidt biztos úr jelezték, hogy a platform munkavállalók problémát jelentenek, ezért nagyon fontos mindenki számára, hogy megfelelő statisztikai anyag álljon rendelkezésre mielőbb. Nem néhány év múlva, hiszen ez egy olyan téma, amivel foglalkozni akarunk mi hamarabb. A kérdés tehát az az, hogy hogyan le, hogyan tervezik azt, hogy további adatok legyenek, a, vagy legyenek adatok a platformunk a vállalókra. Köszönöm. Bárki más? Oh, uh, maybe just a few remarks. Ha megengedi, akkor én is mondanék néhány megjegyzést. Nagyon érdekes témák ezek. A felmérések adatgyűjtése tulajdonképpen a, megfelelnek a mi prioritásainknak, azoknak a kihívásoknak, amelyekkel szembesülünk a foglalkoztatás és a szociálpolitikával kapcsolatban. Nagyon örültem annak, hogy a keret eh, szabályozás utat nyit arra, hogy új módszereket dolgozzunk ki. Különösen azokra figyelve, akik a legsérülékenyebbek, legveszélyeztetebbek. És hogy statisztika legyen a NAC-nak is két területi szintjére, és a költséghatékony, felelős módon tudjuk ezeket az adatokat megszedni, csak így tudjuk a régiókat, területeket azonosítani, a legnagyobb szükséget szenvedő régiókat és területeket, és ennek megfelelően tudjuk majd a leghatékonyabban kihelyezni a forrásokat. Ha jól értem, akkor eredetileg a költségvetésekből tehát a, a bocsánat, háztartási adatokat gyűjtenek, nem pedig a kormányadatokat vizsgálják, amiket a tagállamok kormányai nyújtanak be. Mert szerintem azért ezek nem mindig megbízhatók, ezt meg kell mondjam. Ez egy óriási előny. Ezen kívül látom azt is, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a, a 2026-os adhok modul is létezik a munkaerőpiaci felmérésre. Erre van egy jelöltünk, lehetséges jelöltünk egy ilyen modul számára. Munkakörülmények, jogok, szociális védelem a platform munkavállalókra vonatkozóan, és új foglalkoztatási formák a digitális fejlődés kapcsán, hiszen a jó minőségű adatgyűjtés ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban is nagyon hasznos lenne szakpolitikai célokra is. Köszönöm szépen, és akkor most visszaadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megemlítette a NAC 2 regionális dimenzióját, és óriási előrelépés van e téren, különösen a megélhetési és életkörülmények terén, a területi sokrétűség kapcsán azt hiszem most már jobban állunk, és még jobb információt fogunk tudni majd adni a valós helyzethez, az állampolgárok valós helyzetéről. És köszönöm a bizalmat is, amit belénk helyeznek. Az adataink adat, az adataikra vonatkozó bizalmat. Ugye a jogértelmében függetlenek vagyunk, és eh, minden erőfeszítésünk arra irányul, hogy valós információt adjunk a valós helyzetről, a valóságról. Nos, ami a fogyatékossággal élőket és a fogyatékosságot eh, illeti. Óriási siker, azt hiszem. És e parlamentnek tulajdonítható be az, hogy eh, a munkaerőpiaci felmér, munkaerő felmérésekbe bevesszük a fogyatékossággal élőket is. Azt hiszem, hogy ez azért lehetséges, mert jobb, ez, ez nagyon fontos, mert itt sokkal jobb a helyzet leírás. Még több információnk lesz a fogyatékosságra vonatkozóan, de önöknek is több információja lesz minden egyes dimenziójára is. Oktatás, egészségügy, megélhetési és jövedelmi feltételek, stb. Tehát van egyfajta adok-veszek a, a, az információ minő, mennyisége és az idő faktor között. az egészségügyi modulban egyelőre valóban ha két modult vezetünk be, hogyha ez megfelelően működik, és azt hiszem a nominális egészségügyi modul az annak jó oka van, hogy a másikkal együtt szerepel. Ez nagyon fontos. Ami pedig a platform munkavállalókat illeti. Nos, ez is prioritás. A probléma ezzel kapcsolatban az, hogy hát a probléma Szóval először a, a megvalósíthatósági tanulmányra van szükség, mert ez egy új jelenség, és nehéz meghatározni, hogy mi is az, hogy platform munka. Mi a platform, és, mi a munka, és kik a munkavállalók, akik ahhoz a platformhoz kapcsolódnak. Úgyhogy jelenleg ott tartunk, hogy megvalósíthatósági tanulmányt csinálunk, 2022-ben majd. Ehhez adatokat gyűjtünk először a jogszabály alapjon kívül tulajdonképpen egyfajta gentleman's agreement alapján, de több országban félnek, úgy látom, a platformgazdaságtól, és attól, hogy sok ország venne részt benne. Dolgozunk rajta, más megvalósíthatósági tanulmányokon is, amelyeket előkészítenek. De ez nagyon fontos, és eh, az Eurostat szervez majd egy statisztikai konferenciát a kérdésben, hogy megértsük a helyzetet statisztikai szempontból is. És hát mindenkit szívesen látok. konferencián. Azt hiszem, hogy van... Rafoszka asszony szeretne kérdezni még valamit öntől. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadást, a bemutatót, és köszönöm azt is, hogy ennyi információt átadott. A Kérdésem a következő. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust megtárgyalták-e nemzeti szakértőkkel, akik a, ismerik a nemzeti statisztikákat? Megtették-e a megfelelő lépéseket? Ugye azt mondja, hogy új témák is lesznek, migráció például, lakás, lakhatás, fogyatékossággal élők. Az új kérdések között gondolom vannak olyan területek is, ahol nagyon nehéz adatokhoz nyúlni, mint például a hajléktalanokkal kapcsolatban. Ön is említette, hogy itt adódhatnak nehézségek. De példaként említhetném azért azt is, hogy két évente Lengyelországban megszámolják a számláláson a hajléktalanok között. Úgyhogy én azt szeretném kérdezni, hogy önök hogyan gyűjtik az adatokat. Aztán van egy másik terület, amely szintén nehéz. Ez a különböző ellátási szolgálat, gondozás, gondozás a családon belül. Aztán a migráció. Nagyon fontos kérdések ezek is, hiszen nagyon fontos, hogy a szociálpolitika igényeire, választ, szükségleteire választ találjunk. Úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy manapság, amikor a digitalizáció viszonylag magas, megfelelően elég magas szinten van, sokkal gyorsabb eredményeket hozhat az a benyomásunk, hogy az adatok későn születnek meg, tehát van egyfajta időbeni elhatárolódás. Köszönöm. Thank you. <clears throat> Thank you for these questions. Um... Köszönöm szépen a kérdéseket. Nos, ami a családon belüli gondozási szolgáltatásokat, például a fiatalabb generáció az időseket, vagy, vagy akár fordítva is, az idősek a fiatalabbakat, amikor gondozzák, nos, erre vonatkozóan vannak adhok, vannak olyan modula, moduljaink, amely a gondozást vélik, az idősek és a gyermekek gondozását. Igaz, hogy ezek a, Bizonyos országokban, mint Lengyelország például, sokkal erősebben jelen vannak. El kell ismerni ezt. Látni kell, hogy bizonyos országokban nem intézményisített, más országokban viszont igen. Tehát e, erre is figyelünk. Ami pedig az általános megjegyzés, hogy hogyan járunk el, mi a helyzet a nemzeti képviselőkkel. A statisztikák terén általában az a helyzet, hagyományosan az, hogy a jogszabályokat a tanács és a parlament által meghozott eh, jogszabályokat a, a tagállamok döntéségől függően, tehát ezek alapján a tagállamok döntéséről függően ö, eh, gyűjtünk adatokat. Általában a a tagállamokkal együttműködve, de tőlük kapott adatokkal dolgozunk. Hajléktalanság. Nos, ez egy valós probléma, e, ennek, ezzel tisztában vagyunk. Ismerjük a kérdést, és megpróbáltunk ezekkel az eszközökkel, amelyek itt vannak, megpróbáltunk már kezdeti megoldásokat biztosítani, a, megkérdeztük a szolgálatnál dolgozókat. Per definíció a hajléktalanok nem kérdezhetők meg, nem tudjuk őket könnyen elérni. Tehát más eszközökre van szükség, nem felmérésekre, hogyha őket el akarjuk érni, és örömmel hallom, hogy tudom, hogy vannak olyan országok, és tudom is, hogy vannak olyan országok, ahol ilyen jellegű népszámlálás vagy számbavétel van ezekről az emberekről. Meg kell, hogy mondjam, hogy egészen más módszerek szükségesek azonban, nem felmérések. Különösen olyan szervezetekkel, jótékonysági szervezetekkel kell együttműködjünk, akik ismerik őket, és akkor csak így kaphatunk listát róluk, másrészt pedig a hajléktalanság nem pusztán azokat érinti, akik az utcán élnek. Sőt, nagyon sokan vannak, nagyon sok hajléktalan helyzet van. Akkor is, hogyha valaki egy átmeneti megoldásként családnál, barátoknál lakik, vagy átmeneti intézményekben és ezeket is bizonyos értelemben be kell fogni a hajléktalansági felmérésekbe. Úgy gondolom, hogy egészen más módszerekre van itt szükség, mint a felmérésekre, és, ez, és a jogszabály ugye felmérésekre vonatkozik, de ez nem jelenti azt, hogy a hajléktalanság ne lenne fontos kérdés, és már most próbálunk információt adni rá. Ami pedig a digitalizációt illeti igyekeztünk igyekeztünk lényegesen javítani az adatfeldolgozási időn, amiatt, hogy most adminisztratív közigazgatási adatokhoz is hozzáférünk. Remélem, hogy ezzel egy évet fogunk tudni nyerni. Ez nagyon, nagyon nagy idő a statisztikák kapcsán, úgyhogy egy évvel hamarabb lesznek az új jogszabály segítségével adataink, mint korábban voltak. És a, ösztönözzük a tagállamokat, az adatgyűjtőket arra, hogy használják a rendelkezésre álló eszközöket. Elindítottunk például megvalósíthatósági tanulmányt két olyan felmérésnél, amelyek nagyon nehezek, nagyon időigényesek, munkaigényesek, úgyhogy ezeket az eszközöket is tudjuk már jobban használni például, és így is megtudhatjuk, hogy engedélyezése persze, hogy mit csinálnak az emberek, mit vásárolnak. Tehát minden személyiségi jogszabályt betartva tesszük ezt. Tehát tudjuk, hogy mit csinálnak, mit vásárolnak, és ezzel is gyorsabbak tudunk lenni. De tény és való, hogy foglalkozni kell a GDPR-rel, figyelni kell rá, és az anonimitási előírásokban, előírásokra is ebben az összefüggésben. Nos, ennyi, ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is, azt hiszem a végére értünk a kérdéseknek, nagyon köszönjük. Köszönjük a prezentációt, köszönjük, hogy minden kérdésre válaszolt. Reméljük azt is, hogy hamarosan találkozunk, hiszen adatokra szükségünk van. Csak így tudunk felelős döntéseket hozni. Köszönjük szépen, nagyra értékeltük, hogy eljött. Köszönjük önöknek is. Kedves kollégák, holnap találkozunk 9 órakor. Legalábbis én, én önöket holnap 9-kor láttam.